So, hello there. I hope you are... Üdvözlök mindenkit, remélem, hogy mindenki ott van, jól van, kedves kollégák. Sok szeretettel köszöntök az Európai Számvevőszéktől két vendéget. Spite Velcs, az egyes kamera igazgatója, illetve Kína Viszinyevska Danek, Kinga Wisniewska Danek, a Private Office vezetője. A 31-2018-as jelentést fogják bemutatni az állatjólét az Európai Unióban, az ambiciózus célok és a gyakorlati megvalósítás közötti szakadék megszüntetése. Sok szeretettel köszöntöm Kolm Frielt is, aki a számvevőszék egy principal menedzsere, aki ma meghallgatja szintén aki az adott mai audit felelőse. Ez a prezentáció, ez az számövőszék munkáját mutatja be az állatjóléttel kapcsolatos ajánlások témájában. 15 percre fogom megadni a szót Velgy úrnak, ezután lesz egy kérdés-felelet a koordinátorokkal, forduló a koordinátorokkal, és aztán utána az Anét tagoknak fogom megadni a szót. Visznyevszka Danák asszony fogja aztán megválaszolni a kérdést, most megadom a szót Péter Velchnek. Köszönöm szépen. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a meghívást. Nyilván azért vagyok most itt, mert Wojciechowski úr, az eredeti jelentéstevő egy másik posztot vállalt Brüsszelben, ha nem tévedek, úgyhogy bemutatom ezt a e, témát. Köszönöm szépen a e, meghívást, és nagy megtiszteltetés itt lenni. Biztos vagyok, remélem, hogy a munkánk jelentős az önök számára, illetve segítségükre van. Ez egy nem igazán negatív jelentés, a kis sztenderdeket figyelembe véve számos pozitív elemet tartalmaz, nagyon nagy előrelépésre került sor, és valóban az Európai Uniós állatjóléti sztenderdeket vizsgáltuk meg, a benchmarkingot, és ez a legmagasabb a világban, e, ezek az európai sztenderdek. Minden melletten hadd mondjam el, hogy nagyon fontosnak tartom az együttműködést az Európai Bizottsággal, a Digi Santéval, és ez jól működött. Nagyon nagy mennyiségű jogszabályt kell monitorozni, és jó volt az együttműködés a tagállamokkal is. Mit tesz a számvevőszék? A számvevőszék meg megvizsgálja eh, az adott gyakorlatot eh, jogi szempontból, gyakorlati szempontból, megnézzük a mezőgazdaságot, energia, klímaváltozási kérdések, egészségügyi kérdések merülnek fel. Ez az első jelentés, amit amik specifikusan az állatjóléttel eh, foglalkozik. Eh, már volt egy jelentés a eh, vágóhidakról, az állatbetegségekről, az AMR-ről, illetve más témákról. Miért van szükség ez, erre az auditra? Az első ok erre az, hogy az élő állat ágazat, és főleg a legelőállatok nagyon fontos szerepet játszanak az Európai Unió költségvetésében, az Európai Unió mezőgazdaságában, és nagy támogatást kapnak a költségvetésből. Nagyon fontos, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy e, ehhez azonban a feltételeket teljesítik-e. Közben a tolmács megjegyzi, hogy nagyon rossz a hangminőség, nagyon bezavar a hang. Úgy láttuk, hogy Számos nehéz kérdés merül fel a kérdéssel kapcs- a, a, a, ezzel a témával kapcsolatban. Természetesen az Európai Uniós jogszabályok fontos szerepet játszottak ezeknek megvizsgálása a munkában. Megnéztük, hogy milyen szinergiák vannak, amit remélünk, vagy vannak-e egymásnak feszülő érdekek konkrétan mit vizsgáltunk meg? A haszonállatokat, szárnyas, szarvasmarha, sertés. Ezekből nagyon sok van az Európai Unióban és főleg ezekre utalnak az Európai Uniós jogszabályok, amelyek az állatjólétre vonatkoznak. Megnéztük, hogy a gazdaságban, a szállítás alatt és a, és a mészárszéken hogyan bánnak az állatokkal. Az Európai Uniós stratégia, ami az állatjóléttel kapcsolatos, ez nagyon nagyban hozzájárult a jelenlegi eredményekhez. A szinergiák megvalósítása a közös mezőgazdasági politikával fontos célkitűzés. Vannak ellenőrzési rendszereink, nem mentünk el mindenhova, öt országot választottunk itt, Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Románia. Itt ugye ezekben az országokban nagyon jelentős az állattartás. Megvizsgáltuk, hogy mennyiben valósul meg az állat lét az ellenőrzések során, és mi történt a legutóbbi ellenőrzések óta. A kapa való koordináció egy visszatérő téma, és az Európai Uniós jogszabály, jogszabályok elvárásaival kapcsolatban ez nagyon fontos mm, és ezek visszatükröződnek a cross-compliance elvárásokban. Nem az exportra koncentráltunk a munkánk során, hanem a szállításra, úgyhogy nem ez volt a legfontosabb fókusz a munkánknak. Aztán megnéztük, hogy ki miért felel. A tagállamok mind az Európai Uniós állatjóléti szabályokat végrehajtják, illetve a sajátjaikat is, és a saját, tehát a tagállami szabályok gyakran túlmennek az Európai Uniós elvárásokon. Nekik kell ellenőrizniük a gazdaságokat, illetve a szállítókat, és évente jelentenek az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság a DG Sante meg kell, hogy vizsgálja a tagállami, azt, hogy a tagállamok követik E, az Európai Uniós jogszabályt, és az Európai Bizottság jogi lépéseket tett tagállammal szemben, hogyha az nem e, valósítja meg megfelelően az Európai Uniós jogszabályokat. Az EFSA e, ezen túlmenően tudományos tanácsadást is nyújt az Európai Bizottságnak. Az állatjóléti sztenderdek alkalmazása a gazdák számára előnyel jár, de költséggel is. 2010-ben, hát ez úgy tűnik, hogy nagyon régen volt, de ez a legutóbbi, ez a legfrissebb becslés, amit látunk. A DJ Szente szerint, Szente szerint a, a teljes állattartó gazdaság outputjának 2%-át teszik ki ezek a költségek, de a a jobb állatjóléti sztenderdek oda vezettek, ez, erre is bizonyítékot találtunk, hogy jobb a produktivitás, jobbak az élelmiszerek minősége, jobb, és a business image is jobb. A, itt főleg ugye a, mm, köz, közleke, a szállítást néztük meg, és hát ez a szűk keresztmetszet gyakran, itt hatalmas, jelentős infrastruktúrára van szükség, és és ez az a terület, ahol viszont nem olyan nagy a támogatás, nem kapnak támogatást erre a cégek. Az Európai Uniós Állatjóléti Stratégia, nos a második bizottsági stratégia, ez 2012-15-ig tartott, bizonyos késlekedéseket állapítottunk meg például az Európai Uniós iránymutatások az eh, szállítás alatt, eh, szállítás mm, során az állatok védelmével kapcsolatban ez öt évvel később lépett életbe. Eh, nos, azt láttuk, hogy a compliance, tehát a szabályok betartása számos területen javult, az állatok tartásával kapcsolatban, az állatok szállításával kapcsolatban az Európai Bizottság egy állatjóléti platformot hozott létre, és ezzel a különböző érdekeltek közötti párbeszédet egyszerűsítette. Az Európai Uniós szabályok jobb végrehajtására koncentrált, az önkéntes állatjóléti kötelezettségek mm, bevezetésére és ezek betartására. Az az szállítási iránymutatási projektet is említeném. Az Európai Bizottság úgy vette észre, hogy a tagállami, tagállamokban az adatok a tagállami éves jelentésben szereplő adatok nem mindig ugyanúgy kerültek gyűjtésre vagy feldolgozásra, nem voltak mindig teljes körűek, úgyhogy nem igazán lehetett összekapcsolni összehasonlítást végezni a különböző tagállamok közötti végrehajtással kapcsolatban. Különböző témák felvetődtek, például a hosszú távú szállítási szabályokkal, szabályoknak való megfelelés, aztán a, a nem egészséges állatok, vagy a szállításra nem alkalmas állatok szállítása, amelyet egyébként tilt a jogszabály, aztán a sertések farkának levágása, illetve egyéb kérdések az Európai Bizottság ajánlásainak megvalósításának késlekedéseit is megállapítottuk. A tagállamok általában követték az Európai Bizottság ajánlásait, de néha túl sokáig tartott ezekre reagálniuk. Találtunk egy példát, például Franciaországban 2009-ben a DG Sante úgy találta, hogy ellenőrzést végeztek ellenőrzési pontokon, és nem megfelelőnek találták a pihenőhelyeket, a pihenőposztokat a hosszú távú szállítás során. Láttunk jó gyakorlatra is példát Franciaország, Olaszország az érdekkonfliktus megszüntetésével vagy megelőzésével kapcsolatban. Bizonyos tagállamokban nagyon sok gazda kiszorult a, az ellenőrzés alól, vagy nem került ellenőrzés alá. Romániában például a nem professzionális farmok kizárása oda vezetett, hogy a, a birkák 99, birka és kecskék 99%-át nem ellenőrizték, és illetve a sertések 45%-át. A szállítás az egy nagy kihívást jelentő dolog. Egyetlen tagállam sem biztosította elsőrangú módon a Traces rendszerhez való hozzáférést, tehát eléggé korlátozott volt a hozzáférésük ehhez a rendszerhez, nem volt kielégítő ez. Három tagállamban, amelyet felkerestünk, nem voltak olyan eljárások, amelyekkel a e, panaszokat tudták volna kezelni. A e, tagállamok között e, csak Franciaország volt az, amelyben azonosított kockázati területek voltak, amelyeket külön kijelöltek ellenőrzésre. Ami a cross-compliance-t illeti, a közös mezőgazdasági politika és a gazdaságok, a támogatást kapó gazdaságok részéről a feltételek teljesülése. Nos, a tagállamok általánosságban cross-compliance ellenőrzési rendszereket vezettek be az állatjóléttel kapcsolatban, azonban ez nem működött a legtöbb területen megfelelő módon. Igazán lehetett volna javítani a koordinációt például az a hivatalos ellenőrzésekkel, ellenőrzési projektekkel, és a a büntetések pedig elég alacsonyak. Láttunk olyan megoldásokat, amelyek nem voltak költséghatékonyak, és hát az eredeti célnak nem megfelelő incentívák kialakulásának kockázata is felmerült. Az Európai Bizottság nem igazán kapott információt az elvárt eredményekről, vagy az elért eredményekről, a vidékfejlesztési alapokkal kapcsolatban. Azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy értékelje az állatjóléti stratégiájának megvalósulását, nézze meg még egyszer az rendszer alapjául szolgáló és célindikátorok alkalmazását, nézze meg, hogy az ajánlások végrehajtásának határideje milyen, a tagállamok szabály végrehajtási szintjét hasonlítsa össze, és a közös mezőgazdasági politika és jobb eh, állatjóléttel kapcsolatban megvizsgáltuk a kereszt eh, teljesítést, a kölcsönhatásokat. Az állatjóléti rendszerben meglévő gyengeségekről szóló információkat arra fel lehet használni, hogy olyan eh, területekre tereljük, kanalizáljuk a támogatást, ahol erre a legnagyobb szükség van. Ezt az auditot a jövő évben után követjük, három évvel ennek a megjelenése után. Az Európai Bizottság számos lépést tett már, például a fitness check, illetve a Traces rendszer, ez való jobb hozzáférés, és jó lenne látni, hogy mi történt ezen a területen. Köszönöm szépen. You, Mr. Welsh. Uh... Köszönöm szépen, Welsh úr. Most pedig a koordinátorok kapnak szót a pingpong rendszer alapján. A koordinátor felteszi a kérdését, és Velsor azonnal válaszolni is fog. Az első Daniel Buda a néppárt részéről három percet fog kapni, és utána maximum három percben lehet majd válaszolni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bizottságnak is eh, a jelentést. Szeretném néhány megjegyzést fűzni ahhoz, amit az előbb hallottam először is. Itt két kérdésről van szó. Egyrészt ott van az állat jólét a szállításuk során. Itt van ezzel kapcsolatban a 2005 per 1-es rendelet. Szeretném megkérdezni, hogy eh, a tagállamok szintjén hogyan ellenőriztek. Megállapítottak bizonyos eh, pontatlanságokat, azt látták, hogy nem működik a rendszer megfelelő módon. Kérdezem, hogy a tagállam hogyan korrigált az értékelésük után. Értettem, hogy önök három év múlva follow is készítenek majd, de én szeretném tudni, hogy menet közben önök még rákérdeznek arra, hogy a tagállam eleget tesz a kötelezettségének igen, hallottak arról a balesetről, amikor Romániában elsüllyedt a juhokkal teli hajó. De szeretném megkérdezni, hogy ugye minden hajón a szállítás egész időtartama alatt a céltól a ö, helyig, ahová szállítják az állatokat, két állatorvosnak jelen kell lennie. És kell a tanúsítás is a szállításhoz. Kérdezném, hogy odafigyeltek erre és amikor az ellenőrzést végezték. Emellett pedig, mivel az állatjó létről esik szó, teljesen mindegy, hogy milyen állatról van szó pontosan, beszéltem, beszéltünk a német mezőgazdasági miniszterrel arról, hogy mennyire fontos a fogyasztó számára tudni azt, hogy hogyan nevelték fel az állatot, de tudnia kell az állatjólétről is. Az állatjólét nagyon fontos, hiszen a termékek minőségéhez járul hozzá. Éppen ezért konkrét mechanizmusokról kell beszélnünk, amelyekkel bátorítjuk a gazdákat arra, hogy biztosítsák az állatjólétet. A kapban vannak bizonyos pontok, amelyek pénzügyileg is ösztönzik a gazdákat arra, hogy az állat jóléttel kapcsolatos követelményeknek eleget tegyenek. Megkérdezném, hogy beszéltek-e a kereskedelmi főigazgatósággal arról, hogy a tagállamokkal, amelyekkel kereskedelmi megállapodásokat kötünk alá, hogy harmadik országokkal kötnének-e olyan kereskedelmi megállapodásokat, mint az uniós tagállamokkal, hogy ugyanolyan sztendereket használjanak, hiszen importálunk az Európai Unióba bizonyos termékeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Buda úrnak sok kérdést, és most vissza is adom a szót azonnal Bárs úrnak, hogy válaszoljon erre ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket. Majd csak a jövő évben fogunk falapot készíteni, de ez nem azt jelenti, hogy senki más nem készít nyomot következőségi jelentést, mert a DigiSante készít az állatok szállításáról, illetve hajon történő szállításáról is. megnézi azokat a területeket is, ahol vannak problémák, és azokat is, ahol előrelépés történt. És 2018-ban azt mondtuk, hogy a tagállamoknak egymás között a bevált gyakorlatokat kell jobban megosztaniuk egymással. És ez a hajózási jelentés egy olyan terület volt, amit ilyesfajta megosztása érdemes területként jelölt meg a DJ Santé 2018-ban, a legjobb gyakorlata rendelkező tagállam gyakorlatát vegyék át mások is. Ezt akartuk 2018-ban szorgalmazni. 2010, Romániának is van törvénye arra, hogy jobban teljesítsen ilyen tekintetben. Az állatellenőrzés szállítás során ilyen tekintetben a probléma az ellenőrök rendszerhez történő hozzá, jobb hozzáférése azt mondják nekünk minden forrásból, hogy azért ezen a területen van előrelépés, úgyhogy nagyon érdekel majd bennünket ez a nyomon kivethetőség során. Ami pedig a kereskedelmi főigazgatóságot illeti, az elején elmondtam, hogy az exportok nincsenek benne a 2018-as vizsgálathatás körében. Köszönöm szépen! Carmen Avram asszony kap szót a szocialisták és demokraták részéről. Két percet kap, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Vels úrnak a jelenlétet és a helyzetelemzést is. A jelentés, a számvevőszéki jelentés, valamint a Digi Sante jelentése, az Európai Bizottság jelentése, ezek a dokumentumok mind-mind ugyanazokra a hiátusokra mutattak rá, a 2005 per 1-es rendet végrehajtásával kapcsolatban. Vannak olyanok, akik az állatszállítás ellenőrzésével kapcsolatos adatokat elemzi, mm, azt, hogy betartották-e a szabályokat, a pihentetésre, szállítással kapcsolatban, stb. A harmadik országok jelentéstételének hiánya, a tagállamok közötti különbségek, akkor, amikor tanúsítanak például egy hajót, eltérnek egymástól. Viszont nem láttam ajánlásokat, amelyek arra vonatkoznának, hogy melyik a világos módszer arra, hogy a pihentetésre, az állatok leszállítására, stb. az Európai Unión kívül is tartalmaznának valamilyen javaslatot. Lennének-e erre ajánlataik? Az állat jólétet eh, a célig biztosítani kell, de ha nincs egy konkrét ellenőrzési eszközünk, akkor itt a logika hibázni fog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most újra Peter Welsnek adok szót, hogy válaszoljon erre is. El kell mondanom, hogy vonakodnék attól, hogy részletes ajánlásokat fogalmazzak meg arra, hogy hogyan ö, rakodják fel a jót kecskét a tehergépjárműre. Ez a főállatorvosok dolga, nekünk a keretet kell megvizsgálnunk, melyben mindez zajlik. nem az a feladatunk, hogy megpróbáljuk kitalálni azt, hogy a bizottság pontosan mit javasolt. Ilyen értelemben, ilyen részletekben menően nem tudunk ajánlásokat megfogalmazni. Nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy a keret úgy működjön, ahogy kell. És elmondtam azt is, hogy a keret nem működött teljes mértékben úgy, ahogy kell és hogy voltak olyan pontok, amelyeken még javítani kell. Az egyik ilyen pont a Traces rendszerhez történő hozzáférés. Ilyen értelemben a tagállamok közötti bevált gyakorlatokkal kapcsolatos információ, megoldás, információ megosztás megoldás lehet. E, ilyen tekintetben a bizottság mondhat többet, hiszen ez az ő hatáskörükben tartozik. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen. Akkor a következő a Rinyó részéről Asger Christensen. Tessék. Azt mondják nekem, hogy nem jó a kapcsolat Asgerrel de itt van mégis, most már látjuk. Köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen részletesen ismertették a jelentést. Az állatjólétről megjegyzéseket tesznek. Állatjólét szállítás során ez az egyik olyan téma, amivel foglalkozunk. Említette azt is, hogy jobb eszközekre van szükség ahhoz, hogy ellenőrizzék a szállítás során az állatokat. Nagyon jó elképzelés lenne az, hogy az EPS trackinget használjuk a hosszú távú szállítások esetében, mert akkor lennének adataink az egész szállításra vonatkozóan. Vajon a hatóságok mit gondolnak erről? Talán ezzel a szállítás során az állat jólétet biztosítani lehet. Van egy gondom, mégpedig az, ami Dániában jelentkezik, de ezt önök a jelentésben nem említették meg. Ha valaki állatot szállít, akkor ha valamit nem megfelelően tesz, nagyon nagy lesz a bírság, éppen ezért most már a szállítók vonakodnak az állatszállítástól. Mit tudna erre megoldásként javasolni? Köszönöm szépen Oszkárnak, most pedig Peter Wells kap újra hogy válaszolja meg a GPS-szel kapcsolatos kérdést. Tessék! Igen, elnézést kérek, nem ismertem, hogy ekkorek a bírságok Dániában. Az egyik olyan terület, aminél úgy gondoltuk, hogy mutatkoznak hiátusok, megvizsgáltuk a 2017-18-as éveket, akkor azt láttuk, hogy probléma jelentkezik akkor, amikor határokon áthaladnak az állatszállítmányok, mondjuk Belgiumon keresztül viszik Franciaországba vagy Hollandiába az állatokat most nem azt mondom, hogy Belgiummal van a probléma, csak az ilyen jellegű szállításoknál egy bizonyos ponton az ilyesfajta szállítmány láthatatlanná válik az ellenőrzők szem előtt, és az ilyen adatok érdekelnének. És itt gondoltuk, hogy a Traces egy megoldás lehet, de be kell vallanom, hogy a mezőgazdaságban nagyon lelkesen szeretném használni a GPS-t, vagy a különböző műholdas helymeghatározó rendszereket, ha ez megoldás lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A koordinátorok után a bizottságnak is szót fogok adni, mert tudom, hogy Andrea Gavinelli képviseli a bizottságot ma itt, aki az állatjóléti és AMR osztály vezetője. Egy bizonyos ponton Vels úr azt mondta, hogy bizonyos kérdések inkább a bizottság hatáskörébe tartoznak. Ánika Brunának adok szót az ID részéről. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Ami a 2018-as ellenőrzést illeti, elhangzott, hogy vannak hiátosságok, gyengességek az állatjóléte kapcsolatban a szállítás során. Mint ahogy a jelentés azt mondja, a kap eszközeit nem használ ki megfelelően ahhoz, hogy a jólétet biztosítsák. A súlyos hiátusok e- esetében azt láthattuk, hogy jelentős módon csökkentik a kivizetést de kérdés, hogy vidékfejlesztési alapokkal mi lesz, ha mondjuk a minőség, a termék minőség csökken. Ha megnézzük például a vágóhidakat, a vágóhidaknál pusztán egy nyilatkozat van rájuk vonatkozóan. A 2017-es jelentés és a mai jelentés között, vagy mely helyzet között a gyakorlatokra vonatkozóan megalapíthatják, hogy a helyzet javult? Sanctions en cas de non-conformité à la législation sur le transport des animaux. Le rapport... Amíg pedig az állatszállítást illeti, a szállítás esetén elkövetett szabálytalanságok megállapítottak-e szankciókat, ha nem tartották be a, szájú, a szabályokat, és ha igen, akkor milyen szankciókat állapítottak meg. A számvevőszék úgy gondolja, hogy szükség van egy fekete listára a szállítmányozók esetében, azok esetében, akik nem tartják be a ö, szabályokat. Sajnos lehet, hogy nem volt könnyű tolmácsolni az egészet a rossz kapcsolat miatt, mondja az elnök, de azért emeltek mindenki megértette az üzenetet. Versúr. Kicsit elment a kép, ezért nem volt könnyű hallani, látni. Ha jól értettem, itt két dologról volt szó. Egyik, hogy a szájtmányok azokat milyen szankciókkal sújtják, illetve a másik kérdés, hogy mi a helyzet a gazdák esetében kiosztott szankciókkal. A szájtmányozók szankcióit a tagállam szintjén határozzák meg, tehát a tagállamok maguk döntenek arról, hogy milyen szankciókkal sújtják a szájtmányozókat. Úgyhogy ilyen értelemben nem tudom ellenőrizni a szankciókat. Ami a kapot illeti, ennek alapján mi azt láttuk, hogy a bírságok a követelmények megsértése esetében igen alacsonyak. Ha nem csak ezt a jelentést nézem, hanem általában véve a munkánkat, a, kap keretében kiosztott kifizetésekre vonatkozóan évről évre azt látom, hogy általában véve a bírság a 1, 2, 3 százalék, és a sárga kártyás rendszer alapján előfordulhat az is, hogy nem is kap bírságot a gazda. Nagyobb a bírság, ha az állatokat bántalmazák, olyan esetekben magasabb lehet de azért úgy érzem, hogy nagyon sok mindent kellene még megtenni, azért, hogy az ellenőrzések is ezt figyelembe vegyék. És voltak is jó fejlemények, a Farm to Fork stratégia például, de hát itt ki kell még várnunk, hogy a következő kapba ez hogyan fog illeszkedni. Köszönöm szépen! Thanks a lot. Uh, Nagyon köszönöm. A következő hozzászóló a zöldek koordinátora, Karolin Rose. Remélem, hogy sikerül kapcsolatot teremteni Karolinnal. Halló, Karolin. Ah, igen, remélem működik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, Vers úr, a, az bevezető előadását. Be kell vallanom, hogy amikor elolvastam ezt a jelentést, felmerült bennem a kérdés, hogy a bizottság az Európai Uniós törvények alkalmazása tekintetében a helyzet magaslatán volt-e? Mert amikor elolvasuk a jelentést, azt látjuk, hogy a bizottságnak megvolt a bizonyítéka arra, hogy az állatok szállítása során nem tartották tiszteletbe az EU-s törvényeket, azonban finoman közelítette meg az egész kérdést, konzultált, eszközöket alkalmazott, és nem szigorú eljárásokat indított be, például a tagállamokkal szemben. Úgyhogy a kérdésem az, hogy elegendő -e ez a módszer. Aztán be kell vallanom, hogy ennek a módszernek van egy csomó korláta, mert van egy csomó verseny, ha azt látjuk, hogy a szállítók nem tartják tiszteletbe a, a szabályokat, nem ö, folytatnak jó gyakorlatot, akkor igen, meg kellene büntetni őket, mert kihasználják a piaci lehetőségeket úgy, hogy nem tartják tiszteletbe a szabályokat. Aztán beszélt a késedelmekről, illetve ami az Európai Bizottság kiadványát illeti, a szállítást illetően 5 évet késett. Aztán volt egy tanulmány is, a, ha jól hallottam a halakról, mert sajnos a tanulmányt nem jól értettem, mert rossz volt a kapcsolat, tehát, és most meg is szakadt, Aztán nem szabad elfeledkezni arról sem, amikor vemhesek az állatok, most megint megszakadt a kapcsolat. Említette azt is, hogy mi a helyzet a jelentés kapcsán ezekkel az állatokkal. Aztán, ami a tengeri ellenőrzést illeti. Szeretném tudni azt, hogy a jogszabályok között van-e valami hiányosság mert hogy lehet az, hogy az olyan hajók, amelyek nagyon sok állatot szállítanak, néha elég messzire, e, és általában az állatok, e, amikor szárazföldön már megtettek hatalmas e, távolságokat, azonnal hajóra kerülnek, és problémás körülmények között szállítják őket. Hogy lehet az, hogy ezt a szállítást, ezt megint nem hallottuk sajnos, Mindesetre nem volt semmiféle ellenőrzés. Szerettem volna ellenőrizni az egyik kikötőt, de nem engedték. El kell mondanom, hogy ahogy az állatok felkerülnek a hajókra, nincs ellenőrzés. Aztán az állatorvosi szinten is probléma van, mert ezeken a hajókon egyáltalán nincs is állatorvos, tehát semmiféle ellenőrzés nincs. Köszönjük Károlin a kérdéseket és a megállapításokat is. Én magam is megállapítottam már ezeket. Visszaadom a szót Peter Wells úrnak, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, amelyeket Rózasszony fogalmazott meg. Egy kicsit nehéz volt megérteni a kapcsolat miatt, de végül is az volt a megállapítás, hogy a bizottságnak többet kell tenni annak érdekében, hogy büntetéseken szabjon ki, szabjon ki a tagállamokra, és azt hiszem ez Franciaországgal kapcsolatban merült fel, ha jól értettem, mondja a tolmács. De hogy tesznek-e eleget ezen a területen, avagy sem, az útmutató ami a szállításra vonatkozik, hosszú ideig készült. Bizonyos mértékig megértem, hogy ez rendkívül komplikált téma, ahogy hogy nagyon nehéz elkészíteni, nehéz feladat ez, és nagyon sok konzultációt igényel, mert helyes szabályokat akarunk megállapítani. Egyébként az ellenőrzés nem igazán hasznos. Nos, hogy mi történik akkor, hogyha az EU-s kikötőkből kikerülnek az állatok? Hát már nem vonatkoznak rájuk az EU-s jogszabályok. Főleg nem igazán kockázatos területnek minősült mindez. A bizottság a közelmúltban készített egy jelentést, amikor elkezdtük az auditálást, és akkor jelentett erről a bizottság. És próbáltuk is a bizottsági munkát, amennyire csak lehet megvizsgálni. Elnök, köszönöm szépen, Vers úr. Azt hiszem, tényleg meg kell vizsgálnunk, hogy az Európai Unió meddig felel az állatok szállításáért a végcélig, vagy sem. Vagy legalábbis jó lenne, hogyha az EU-s jogszabályok is vonatkoznának erre az időszakra. Peter Lundgren úr következik maximum három percben az ECR képviseltében. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, Vers úr, hogy ma eljött hozzánk. A két évvel ezelőtt megszedett audit az állatjólétről, illetve a szállítása kapcsolatos megállapítások egyértelműek. Vannak hiányosságok bizonyos területeken, főleg ami az állatjólétet illeti a szállítás kapcsán, A kérdés az, hogy például, hogyha az állatok nem, nincsenek olyan állapotban, hogy szállíthatók legyenek, akkor mi van? De nagyon sok hasznos információt kaptunk, amelyek az auditok, illetve a panaszok segítségével kerültek tudomásunkra. Azonban nem sikerült teljes mértékben foglalkozni ezekkel. Mi a helyzet ezekkel a megállapításokkal, illetve az audit példáival, amikor is egyes tagállamok rendszeresen nem felelnek meg a jogszabályoknak. Akkor mi történik? A bizottság beindítja a jogsértési eljárást abban az esetben, hogyha egy adott tagállam rendszeresen nem felel meg az elvárásoknak. Köszönöm szépen, Vás úr! Kérem, válaszoljon. Nyilván a bizottság is elmondhatja utána álláspontját. Vás úr, nem hiszem, hogy nekem kellene eldöntenem azt, hogy a bizottságnak be kell leindítania a jogsértési eljárást. De a magán véleményemet sem mondhatom el, mert amikor itt elmondom a véleményemet, akkor a számvevőszék álláspontját kell képviselnem, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. Akkor Anya Hazekamp következik a Guétól, tól és aztán jön a bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm felső úr, és Biszkett Dánek asszony. Nagyon örülök annak, hogy elmagyarázzák nekünk a jelentést. Ez volt az első olyan alkalom, amikor a számvevőszék az állatjóhittel kapcsolatos szabályokat ellenőrizte, ezért szívből jövő köszönetet mondok. Nagyon fontos dolgok kerültek napilágra. Wojciechowski úr a, említette, hogy minden attól függ, hogy illetve egy nemzetet az alapján lehet megítélni, hogy az állatokkal hogyan bánnak. Remélhetőleg ez a jelentés hozzá fog járulni a, az állatjólét javulásához. Remélem, hiszen ehhez az üzenethez én teljes mértékben csatlakozni tudok. A jelentésből kiderül, hogy vannak bizonyos szabálytalanságok. A következtetés teljes mértékben csatlakozik ahhoz a bizonyítékhoz, amit az elmúlt évtizedekben az átvédelmi szervezetek tártak elénk. A problémák a hosszú szállításokkal egyre nagyobbá válnak. Tegnap a gárdiában volt egy cikk, arról szólt, hogy a nagyon hosszú úton szállított államok esetében nagyon sok állat esetében fennáll a veszély annak, hogy az állat nem éli túl a szállítást. Úgy tűnik, hogy könyörtelenül kockára teszik az állatok életét. Az az állat helyett vajon lehet-e hasított testeket szállítani inkább. inkább. Le, vajon realista-e az élőállat helyett inkább hűtött gépjárművekben és hajókban hasított testeket szállítani? Vannak igen furcsa ösztönzések a gazdák esetében. Vajon mit tud ön mondani? Két év telt el azóta, hogy közzétették a jelentésüket, és a bizottság azt mondja, hogy a korábbi állatjóléti stratégiát majd felülvizsgálják. Ez megfelelő-e, vagy pedig a bizottságnak a felvizsgálat helyett egy teljesen új, ütős jelentéssel kellene előállnia? Világos az, hogy már eh, régi és elavult eh, az állatjóléti szabály, jogszabály, tehát a kérdésem önhöz az, hogy milyen konkrét ajánlást fogalmazna meg erre vonatkozóan. Készen áll-e arra, hogy egy teljesen új jelentésen álljanak elő a bizottság részéről? Köszönöm szépen. Yes, so there are still some questions for you. Igen, vannak még kérdései, Vás úr, úgyhogy meg is adom önnek a szót. Nagyon köszönöm a kérdéseket. Azt kérdezte, hogy az élőállat exportot be kellene tiltani. Nos, ami ezt a kérdést illeti, a jogászoktól azt hallottam, hogy az Európai Bizottság ilyen lépést nem tehet. De én nem vagyok jogász, úgyhogy szívesen meghallgatom a más irányú véleményeket is. De azt mondták, hogy ez a helyzet. Tehát a bizottságnak kell majd elmondani, hogy hogyan reagál erre. De ha általánosságban vizsgáljuk ezt meg, a bizottságnak javasolnia kell valamit, és aztán utána meg kell határozni, hogy melyik a legköltséghatékonyabb, legkevésbé invazív megoldás. Nos, ami az exportot illeti, szörnyű esetekről hallottunk. Amikor a Santa Fe igazgatósági jelentését olvastam erről a területről, azt láttam, hogy nem olyan sok kikötőt érint ez. Úgyhogy a legjobb gyakorlat ezen szállítók között az érintett tagállamokban, illetve a kikötőkben nagyon jelentős. És amikor elolvastam ezeket a jelentéseket, az volt a benyomásom, hogy minden tagállam elérhetné a legjobb gyakorlatot, nagyon sok célkitűzése kapcsán, hogy az, állatokat, az állatokkal jobban bánjanak. Azt gondolom, hogy azon tagállamokban, amelyek a legközelebb járnak a legjobb gyakorlathoz, gyakorlatilag ugyanúgy fogadják az állatokat a ö, ö, kikötőkben, mint a vágóhídon de nem akarok általánosítani. Nagyon remélem, hogy sikerült megválaszolnom a felvetett kérdéseket. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Andrea Gavinellinek adom meg a szót, aki az állat jólét és az antimikrobiális rezisztencia osztály vezetője talán több kérdéshez is hozzá tudna szólni azok közül, amelyet hallott. Parancsoljon! Igen, halljuk a hangját. Szeretnénk látni is, mert könnyebb lenne a tolmácsolás. Let me see if I can handle it. Yes, you are there. Igen, igen, látjuk. Parancsoljon. Ó, örülünk, hogy láthatjuk is. Köszönöm szépen akkor eh, kiegészíteném azt az információt, amit Vegy úr adott. Az Európai Bizottság az audit területén, illetve az információ gyűjtést illetően mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több információt gyűjtsünk erről a tevékenységről. Ezzel egy időben azon is igyekeztünk, hogy minél inkább biztosítsuk a tagállamok számára a hozzáférést a Traces rendszerhez. Ez a legelőrehaladottabb technológia, amivel rendelkezünk. Igyekszünk a kapacitást javítani az információ csere eh, terén a tagállamokkal, eh, illetve a GPS adatok terén az adat követési rendszeren belül. Mindannyian eh, tudjuk, 2005-re vezethető vissza a jogszabály, 15 év tapasztalat és technológia fejlesztés után Nyilván tudják, a fitness check elindult, illetve a Farm to Fork stratégia végrehajtása, tehát értékeljük azt, hogy megfelel-e a céloknak ez a rendszer. És fenntarthatóak-e, ez, fenntartható-e ez a rendszer. Az eljárás elkezdett, egy közkonzultáció is folyik, amelynek az egyik a, a, a szállítással kapcsolatban, az, amelyet reformnak az egyik kulcsfontosságú eleme. Röviden kiemel, kiegészítve azt, amit Fejh mondott, nagyon fontos munkát végeztünk annak érdekében, hogy segítsünk a tagállamoknak abban, hogy a saját iránymutatásaikhoz az adatokat összegyűjtsék. De itt van egy nagy kérdés, ami még mindig nyitva áll. A jogszabályunk alkalmazhatóságának, hatálynak, geográfiai határának a, a kérdése. Tehát, hogyha a harmadik országba irányul a szállítás, akkor hol áll meg az európai jogszabály alkalmazása? Ugye az Európai Unió területén kívül nem tudjuk alkalmazni az európai jogszabályokat. Az ellenőrzés rendszere működik, de onnantól kezdve, hogy elhagyja a szállítmány az Európai Unió határát, onnantól kezdve ugye ez már más. Sokat dolgoztunk ezen a kérdésen, és különböző eredményekre jutottunk. az illetékes hatóságok figyelmének felhívása az egyik legfontosabb lépés, de nem tudunk hatékonyabb eljárást elérni addig, amíg nincsenek jobb adatelemzés, illetve adatgyűjtési módszereink. Eh, tehát a traces rendszer az fontos, de ezzel egy időben az élőállított szállít, állatot szállító hajókról szóló információk eh, begyűjtése is nagyon fontos, illetve az adatbankok eh, jobb kihasználása szintén elengedhetetlen. Ezek azok a lépések, amelyeket meg akarunk tenni és további információt akarunk persze kapni, ez szintén nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ezzel át is adhatom a szót. Köszönöm szépen Gavinelli úrnak ezt a beszámolót, ezt a kiegészítést. Most a koordinátorok után a képviselők kapnak szót. Két percük van. Elenára Evi kezdi, hogyha van kérdése, tessék. Yes, she was very at the top. Okay, fine. Now igen, működik. Köszönöm, elnök asszony! Szeretnék köszöntet mondani a számvevőszéknek, hogy tájékoztatott minket erről a rendkívül fontos jelentésről. Azonban óriási probléma az, hogy több alkalommal a számvevőszék tagjai elmondták, hogy mondjuk a vidékfejlesztési program jó, állat jóléti kedvezményezettei az európai normákkal szemben ö, jártak el az állatok vonatkozásában. Ez egyáltalán nem meglepő számomra, de akkor is botrányosnak tartom, és ezt nem folytathatjuk tovább, főleg azért, mert a múlt héten a kappal kapcsolatban továbbra is olyan döntés született, hogy továbbra is támogatunk olyanokat, akik ipari körötek között nevelnek állatokat. Hivatalos ellenőrző szerv a számvevőszék, és ezért meg kell vizsgálnia, hogy a kap kifizetési feltételeinek megfelelően járnak-e el a gazdák, mert egyébként nem lenne szabad megkapniuk ezt a pénzt. Kérdezem a számvevőszéktől, hogy ez nagyon fontos feladata lenne a számvevőszéknek ez, tehát akik élő állatokat szállítanak, és közvetlenül vagy közvetett módon kap támogatást kapnak, hogyan járnak el. Ezt kellene ellenőrizniük szintén. Köszönöm szépen. This time we're going to hear... Jó, akkor most meghallgatjuk a parlamenti képviselők hozzászólását, és utána adjuk meg a lehetőséget Velcsi úrnak, illetve Kavinelli úrnak is hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. A második hozzászóló Isabel Cavalais. Két percre. Igen, látjuk, halljuk. Köszönöm szépen anyanyelvemen szeretnék beszélni, hogyha ez lehetséges. Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm szépen Vejs úrnak is, hogy bemutatta a munkáját. És ez mindenképpen egy nagyon hasznos eszköz a munkánk szempontjából, ahogy ez már elhangzott a jelentés következ, következtetéseiben szerepelnek intézkedések az Európai Uniós állatvédelemmel kapcsolatban, és hát elég sok feltételnek kell megfelelni. Ennek pozitív hatása van természetesen az állatok állapotára, és ez mindenképpen tehát egy pozitív eredmény. Az is nagyon fontos azonban, hogy ezek az intézkedések európai szinten megvalósuljanak. De még nagyon nagy út van előttünk, ezt mi is tudjuk. Sok deficit merül még fel, például az a messzi vagy hosszú távú állatszállítmányok például. Ebben az összefüggésben még mindig nagyon sok a visszaélés, de egy más dologra szerettem volna utalni. Tudjuk, hogy az állami ellenőrzések és ezen ellenőrzéseknek a minősége kulcsfontosságú szerepet játszik abban az értelemben, hogy a jogszabályok alkalmazása megfeleljen az elvárásoknak. A Tracis rendszerrel kapcsolatban lett volna egy kérdésem, jobb kockázati e, elemzéseket kell kidolgozni az élő állatok transportjával kapcsolatban, és szerettem volna tudni, hogy az önök véleménye szerint hogyan lehetne javítani ezen eszközöknek az alkalmazását, ami az ellenőrzés kérdést illeti, van-e konkrét javaslataik, amelyeket az ellenőrzés során meg tudunk valósítani. Köszönöm szépen, Izabel, gratulálok társjelentéstevői feladatodhoz. Most pedig megadom a szót Martin Hajzignak a Rinyútól. Mártin Hajsik. Köszönöm szépen, Vejs úr, tisztelt eh, bizottság, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és köszönöm szépen, hogy ezen a jelentésen dolgoztat a hosszú távú vagy messzire irányuló szállítások szabálynak való megfelelés terén vannak ugye gyengeségek. Szavaztunk a kapról, a kap, múlt héten a kap az elengedhetetlen az állatjólét szempontjából, de azért is nagyon fontos, mert pénzről szól. A állatjóléti célkitűzések azonban sajnos nem valósulnak meg gyakran pénzhiány miatt. A jelenlegi kap ösztönzi-e, vagy, vagy inkább nem ösztönzi a hosszú távú állatszállítmányokat, vagy messzire irányuló állatszállítmányokat, illetve a mészárlás, a levágás céljából vezetett állatszállítmányokat. Hogyan lehet ezt a problémát megvizsgálni? Aztán egy kicsit több információt kaphatnánk-e arról, hogy mely tagállamok nem nyújtanak információt, és mit gondolnak, miért nem kapunk információt az egyes tagállamoktól, esetleg nem elég következetes-e az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság foglalkozni fog az adatok megbízhatatlanságával is, pedig, és ez nagyon fontos, hiszen ezek a jogszabály alapját képezik, illetve a végrehajtás alapját képezik. Mely adatok hiányoztak, és melyek azok az országok, amelyek jó jelentés jó jelentéseket, beszámolókat készítettek. A naming és shaming mellett ugyanis létezik a jó példák említése is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most megadom a szót Szilvia Limának az idétől. Igen, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani, hogy bemutatták ezt a jelentést. Ami az 53-as pontot illeti, ez nekem szívügyem, az állatvédelem eh, az Európai Unióban. Az állatokat meg, eh, meg kell óvni a fájdalomtól és a szenvedéstől, illetve minimalizálni kell a szenvedésüket a vágás során ez megvalósul-e, eh, hogyan valósul meg, az az érzésem, hogy egy kicsit attól félünk, hogy valakit megsértünk, vagy, eh, vagy az érdekeit, valakinek az érdekeit eh, bántjuk ezekkel a, ezeknek a szabályoknak a végrehajtásában. Az állatoknak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik vallás képviselői eszik meg őket a végén úgyhogy e, emiatt nem lehet tekintettel lenni erre sem, hogy hogy mit várnak el vallási szempontból, hogy hogyan szenvedjenek az állatok az levágás során, vagy ezek a módszerek szenvedést okoznak az állatoknak, ez nem megengedhető. Úgy látom, hogy nincsenek előírások a beszámolással kapcsolatban, tehát nem tudjuk, hogy az Európai Unióban a vágás során mennyiben sértik meg az állatvédelmi jogszabályokat. Ez így van-e, és kaphatunk-e, lehet-e gyűjteni, lehet-e gyűjteni információt ezzel kapcsolatban. Ez egy gyakran ráadásul még egy hosszú szenvedéssel járó szállítás végén kerül sor az ilyen kegyetlen vágásra. Köszönöm szépen. Per Holmgren következik a az é... zöldek részéről tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallanak? Igen, lá, halljuk, látjuk, minden jó. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Számomra, és nyilván sok más kollega számára is teljesen világos, hogy a probléma nem csak a végrehajtás hiányában rejlik, hanem a negatív ösztönzőkben is. Olyan eh, piaci mechanizmusok vannak, és olyan támogatási rendszerek vannak, amelyek azt ösztönzik, hogy, hogy eh, hosszú utakra szállítsák az állatokat. Eh, ez a rendszer ezt ösztönzi. Az önök jelentésében gyűjtöttek erről információt, úgy tűnik, hogy a rendszer a jogszabályok megsértését erre ösztönöz. A kérdésem az, hogy hogy került-e sor javulásra, korrekcióra az önök jelentésének következtében, illetve hogyan lehet javítani a koherenciát. Egy konkrétabb példát is mondok, harmadik országokba irányuló élőállat szállítmány, erről nem láttam a jelentésükben semmit, elvileg nem szabad harmadik országokba szállítani addig, amíg nem, lehet, nem tudják garantálni az állatok jólétét az egész úton. Hogyan kívánják ezeket a gyakorlatokat megállítani? Köszönöm szépen, Per, most megadom a szót Vers úrnak, és utána Gavinelli úrnak, hogyha szeretnének reagálni. Velcs úr, tessék! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor csoportosítanám a kérdéseket. Talán jobb is tematikusan felosztani ezeket. Ha megnézzük az állatvágást, nem találtunk semmiféle törvénysértést ezzel kapcsolatban. A vélemények eltértek ezzel kapcsolatban, de vannak derogációk is. Egyrészt a vallási jogok tiszteletben tartása, ez a szerződésben szerepel. Sokan kérdeznek arról, hogy a közös agrárpolitika hogyan támogatja, illetve nem támogatja az állatjólétet. Érdekes lenne megnézni azt, hogy mi készteti a gazdákat arra, hogy hosszú útra küldjék az szájtmányokat. Azért van ez, mert bezárják a vágóhidakat az Európai Unió szigorú szabályai miatt. Lehet, hogy a jövőben kisebb vágóhídjaink lesznek, kevesebb is lesz a, kisebb is lesz a számok. Ami a élelmiszerek címkezését illeti, talán nem megoldást jelentenek ezek, hanem a problémák. A hosszú távú szállítmányokat és levágják, és aztán ezeket a term vagy a belőlük készült termékeket felcímkézi, és talán drágább is lesz. Ami az agrárpolitikát illeti, és az ehhez kapcsolódó célokat, mint például a környezet védelem, klímaváltozás elleni harc, biodiverzitás védelme, ha ezeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a keresztirányú megfelelés, ami szerintem nem az, de ez egy kötelezettségrendszer, amelynek eleget kell tenniük a gazdáknak. És ezzel kapcsolatban gyakran azt látjuk, hogy gyakran, hogy nem gyakran tesznek eleget ezeknek a szabályoknak. A tagállamoknak a keresztirány megfelelést alkalmazniuk kell, de nem alkalmazák minden gazdacsoportra, mert például a kisebb gazdaságokat mentesítik, és ezáltal az állatállomány egy igen nagy részét az, ellenőrzési, az ellenőrzés hatájáról kiveszik. Tehát a kap esetében ez nagy kihívás lesz. A jövőben a kondicionálintás kérdés, hogy hogyan fog majd működni van itt egy sor egyéb cél is, de a mezőgazdasági politika, agrárpolitika talán választ talál majd néhány égető kérdésre. Ezek voltak a kulcs kérdések. Nem tudom, hogy a Főigazgatóság részéről a kollégánk meg tudná válaszolni ezeket a kérdéseket. Szerintem az Agrifőigazgatóság részéről kellene valakit megkérdezni. Köszönöm szépen. Azt mondták nekem, hogy Kristin Falter van itt a bizottság részéről. Talán ő kompetensebb, vagy képesebb, inkább képes megválaszolni a kapra vonatkozó kérdéseket, úgyhogy visszadnám neki a szót, vagy odaadnám neki a szót. Mert egy sor kérdés a kaphoz, valamint a hosszú szállításokkal kapcsolatos Leonora is erről kérdezett például, ha itt most a jegyzeteimet nézem, tehát meg is adom a szót Krisztin Falternek a bizottság részéről. Falter asszony, kérem szépen nyomja meg a speak gombot. Jó napot kívánok! Köszönöm, köszönöm a kérdéseket. Egy másik kollégám is itt van az Agri Főigazgatóság részéről. Én a vidékfejlesztési osztályon dolgozom, ezért én az ezzel kapcsolatos kérdésekre fogok válaszolni, a kollégám majd kiegészíti azt, amit én elmondok. Válaszolnék a vidékfejlesztési alapból származó támogatásra, melyet állatjó létre nyújtanának. Említették a farokkurtítást. A farokkurtítás egy széles körben elterjedt probléma. Szeretném hangsúlyozni, hogy azok a gazdák, akik vidékfejlesztési támogatást kapnak, állatjóléti kifizetésre, az ő esetükben, ha úgy találják, hogy nem tettek eleget az állatjóléti szabályoknak, akkor csökkenteni fogják a kifizetést. Általában véve a következő kapról is beszélnék állatjóléti szemszögből. A kap javaslat hamarosan a háromoldalú egyeztetések tárgyát fogja képezni a társjogalkotók között, és a Farm to Fork stratégiának megfelelően nagyobb hangsúlyt ad az állatjólétnek, ugyanis az állatjólét most már kifejezetten megjelenik a kap céljai között. Azaz a tagállamoknak megfelelő igény felmérést kell végezniük a kap stratégiai terveiben, akkor, amikor az állat jóléti támogatásokról van szó. Vers úr említette, hogy arra kell összpontosítani, hogy hol mutatkozik igazi igény, komoly igény a támogatásra. A bizottság majd ennek alapján is megítéli a tagállam stratégiai tervét a DJ Szántéval együtt. A következő kapban szeretnénk biztosítani, hogy a kapban rendelkezésre álló különböző eszközök, amelyek az állat jólétet támogatják, jobban kihasznált eszközök legyenek, tehát a tagállamok jobban kihasználják azokat. Ilyen értelemben erősödik az állat jóléttel kapcsolatos ambíció. De a támogatás nem csak az állat jóléti kötelezettségvállalásra jár, amely túllép a jogszabályi kötelezettségeken. Szeretnénk, ha messze meghaladnák azokat. De azért van még más eszköz is, de én most a vidékfejlesztésről beszélek, hogy mi támogathatja az állat jólétet. A beruházások. A beruházások, amelyekkel például a, az állattartás helyeit, a szállásokat lehet feljavítani. A biogazdálkodás támogatása, ami szintén magasabb szintű állattartási sztenderdeket eredményez, valamint egy sor innovációs projekt. Nagyon sok program, nagyon sok példa van erre a következő programozási időszakban, tehát a jövőben ezek majd támogathatóak lesznek. Itt abba is hagyom, és átadom a szót az AV főigazgatóságba érkezett kollégámnak, hogy kiegészítse az elhangzottakat. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen Falter asszonynak. Én úgy érzem, hogy nagyon érdekes lesz ezt az Agri szakbizottságban is megbeszélni. Jó lenne önnel ott is beszélni. Most nem ez a téma, Említette a kollégáját, Juan Alves de la Puente-ről van szó, aki szintén jelen van, és a kapról fog beszélni. Ezért nézzük az állatszállítmányokat, kérdeztek azért a vágóhidakról, vágásról, a különböző tagállami ösztönzőkről. Tehát itt van, igen, látjuk. Üdvözöljük az ANI szakbizottságban. Köszönöm szépen ezt a meghívást. Igen, én már 30 éve dolgozom a bizottságnál, és elmondhatom, hogy eh, reménykedem, mert nagyon sok mindent tettünk az elmúlt évtizedekben az állatjólétért maga a gondolkodásmód nem csak az Európai Bizottságban, hanem általában véve a tagállamokban is, és a fogyasztók körében. Itt hangsúlyoznom kell azt, hogy a kap a kondicionalitás vonatkozásában feljavult. Ez köszönhető azoknak az ösztönzőknek is, amelyeket meghatároztak a gazdákra nézve, és a bírságok miatt is voltak ellenőrzések, és azok a gazdák, akik nem tartották magukat a szabályokhoz, azokat megbírságolták. Mint ahogy kolléganom is elmondta, én is úgy gondolom, hogy a jövőben hangsúlyozni fogjuk azt, hogy a közös agrárpolitika fontos eszköz lesz a gazdák számára, és fontos szerepet tölt be az munkájukban. A kap, a, a rövid beszállítási láncokat is támogatni fogja, tehát helyi termékeket fognak fogyasztani, és akkor megszűnik a hosszú távú szállítás. A múlt héten a miniszterek döntöttek az új kapról, és akkor elhangzott, hogy egy új rendszer lesz a közvetlen kifizetésekre. Az olyan mezőgazdaságok esetében, amelyek fejlődésben vannak itt is vannak állatjóléti szabályok, és különböző iránymutatásokat is kidolgoznak majd. Ezek alapján eh, tudja a tagállam a stratégiai tervet kidolgozni. Ezek alapján majd eh, jobban ki lehet elemezni, hogy mi is az állatjólét helyzete, és eh, ennek alapján alakul a kap a jövőben. Igen, köszönöm szépen, hogy itt az Anti szakbizottság, Anit szakbizottságban beszélt nekünk. Most pedig újra Andrea Gavinelli-nek fogok szót adni, mert nem hallottuk itt, tehát biztos vagyok abban, a bizottság itt is szeretne majd mondani valamit. On the camera. Köszönöm szépen, mindjárt sikerül talán a kamerát is bekapcsolnom, igen. Jó, köszönöm, gyors leszek. Olyan kérdésre szeretnék koncentrálni, amely többször is felmerült, nevezetesen a szabályoknak való megfelelés, illetve hogy hogyan lehet ezt vél, ö, értékelni. A számvevőszék próbált erőfeszítéseket tenni ennek érdekében, hogy segítsen a bizottsági kollégáknak is, ezért van egy új ö, jelentéskészítési lehetőségünk, ahol lehet jelezni azt, hogy a szállított állatok kapcsán megfelelnek-e a szabályoknak. Ez jövőre fog hatályba lépni, úgyhogy lesz hivatalos ellenőrzési lehetőség is. És jövőre használni kell majd ezt az új jelentő, jelentési rendszert, ahogyan ezt már az élelmiszer terén is bevezettük a tagállamokban. Tehát meg kell erősíteni az ottani használt mutatókat. Ez aztán még jobbá, átláthatóbbá teszi majd az auditálást, és az illetékes hatóság jobban tudja majd felmérni, hogy hogy történik a szállítás. Úgyhogy jövőre mindenkinek a figyelmét felhívjuk majd arra, hogy milyen előnyei, hátrányai, korlátai vannak ennek a rendszernek, illetve az úgynevezett fitness check során figyelembe kell majd venni az új szabályokat is a bizottságon belül. Aztán volt egy kérdés a címkézéssel kapcsolatban is címkészés és a jólét összekapcsolására gondolok itt. Nyilván önök is tudják, hogy ez nagyon fontos prioritás. Egy projekt, illetve egy tanulmány beindításán dolgozunk pillanatnyilag. Ez nagyon fontos lesz, mert az emberek címke értési készségeit fogjuk majd vizsgálni többek között. És szeretnénk tudni, hogy hogy tudjuk ezt a fenntarthatóságba beépíteni. Hiszen a fogyasztót tájékoztatnunk kell. Nagyon fontos, hogy rövidre zárjuk az élelmiszerláncot. Ez persze az utolsó ellenőrzés része törvényszerűen a fenntarthatóság miatt ez is felvetődik, már a szállítás során. Aztán nyilván jobban kell ismernünk az adatokat is, ezt sokan elmondták, a nyomonkövetés, Evi asszony is említette a Traces-t, amely nagyon fontos eszközünk lesz, mert látni fogjuk majd, hogy a tagállamok közötti szállítás minden egyes lépése hogyan zajlik. Nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat megfelelően elemezni is tudjuk. Ezért az illetékes hatóságok számára fogunk képzést is szervezni, azért, hogy megfelelően tudjanak eljárni majd. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre. Mindannyiuknak köszönöm. Most pedig a második körben az európai parlamenti képviselők kapnak ismételten szót, és nyugaton, nyugodtan ö, beszélhetnek, mert sajnos Marisa Matiasszal nem sikerült kapcsolatot teremteni a GUE részéről, úgyhogy azonnal Thomas Weitz következik, szintén a Zöldek EFA képviseletében. Az Európai Parlament utolsó hozzászólás következnek. Parancsoljon! Thomas. Tessék. Látjuk, vagy legalábbis eddig láttuk Thomas-t. Can you press the speak button, please? Thank you. Kérem, nyomja meg a speak gombot. You can speak, Mr. White. Tessék, parancsoljon, White úr, beszélhet. Köszönöm szépen, nem láttam ezt a gombot, de mindegy. Köszönöm Velsz úr, hogy eljött és beszámolt nekünk a jelentésről. A 47. cikk a következőt tartalmazza. Az ellenőrzés a gazdaságban, a szállítás közben közvetlenül befolyásolja a megfelelést, ellenőriztük a logikáját ezeknek az ellenőrzéseknek, illetve hogy hogyan történt a tagállami hatóságok részéről az auditálás és a tagállamok olyan rendszereket vezettek be, amelyeknek az a célja, hogy biztosítsák, hogy mindig is végrehajtsák ezeket az ellenőrzéseket. El, vége az idézetnek. Vásul, elmagyarázná nekünk azt, hogy milyen alapon, milyen adatok alapján, milyen statisztikai alapok alapján tudták eldönteni, hogy milyen megállapításokat tegyenek, és ezt elmondaná nekünk is. Mert sajnos az önök megállapításai óriási ellentmondásra vannak a legtöbb társadalmilag megállapított tényel. Úgyhogy kérem, mondják meg nekünk is, hogy mi is megvizsgálhassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tomás, ezt a pontos, kérdést, ezt a pontos kérdést, és most meg is adom a szót Elnézést kérek a tolmácsoktól, hogy itt váltogatom a nyelveket. Bels úrnak adom meg a szót, hogy Thomas Weiss, amit említett, a 47. cikk kapcsán elmondja a véleményét. Azt hiszem, hogy teljesen világos ez a jelentésből. Minden tagállam, ahol jártunk, nem az nem ők döntik el, hogy milyen ellenzéseket végezzenek az ellenőrök, mert minden ellenőr rendelkezik ezekkel az utasításokkal. Úgyhogy ezen alapult a mi jelentésünk tartalma. Az egyetlen kivétel Westfáliában volt, ahol különbségeket tapasztaltunk a különböző területek között, de általánosságban a tagállamok megfelelően állnak ahhoz, hogy a területükön teljesen logikusan végezzék el az ellenőrzéseket. Természetesen többször is kritizáltuk a kockázatelemzést, amelyet felhasználtak, amelynek alapján eldöntötték azt, hogy milyen állat mozgásokat kell ellenőrizni. Azt hiszem, meg kell jegyeznem, hogy feltették a kérdést azzal kapcsolatban is, hogy a traces, az ellenőrző szerv hogyan tudnak könnyebben ö, és hatékonyabban dolgozni. Nyilván jó lenne, hogyha az ellenőrök tudnák azt, hogy melyek azok az útvonalak, amelyek a leghosszabbak, ahol utazniuk kell az állatoknak, és hogyha ezeket megvizsgálhatnák. Ez nagyon fontos terület volt, ahol javítani lehetne Eh, az ott végzett munkán. A bizottság azt mondta, hogy ez így történt, de még nem vagyunk erről teljes mértékben meggyőződve. Ha visszatérhetnék az előző kérdésre, ahol egy eh, példáról volt szó. Arról beszéltünk, hogy a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések eh, milyen hatékonyak és mi a helyzet a tagállamokkal, mikor kapnak információt. A négy tagállamban azok közül Németország, Olaszország, Lengyelország és ö, ö, Olaszország esetében ö, megkapták. De mi történik ezen ellenőrzések eredményeivel? Lehet látni ezt is, illetve azt is, hogy a büntetéseknek van-e hatása, azt gondolom, a legtöbb esetben 3%-os büntetést szabtunk ki. Ami a sertéseket illeti, a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések általában nem alkalmazandók, mert a sertések nem tartoznak a kaphoz. Hogyha valaki rosszul használja fel a pénzt, ezért általában nem lehet szankcionálni, nem lehet megbüntetni, nem lehet az alapkifizetést elvenni tőlük. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor megragadnánk ezt a lehetőséget, mivel van még időnk, kérem, hogy szóljon a az a képviselő, aki nem kapott választ a kérdésére, vagy hogyha még szeretne kiegészítő kérdést feltenni, nyugodtan tegye meg, főleg ha úgy érzi, hogyha nem kap, kapott kielégítő választ a kérdése. Még erre van lehetőség. Thomas White kezét látom, az volt az érzésem, hogy ő még fog kérdezni. Tessék, Thomas. Igen, köszönöm, elnök asszony. Bels úr, kérem erősítse meg, jól értettem el, amit mondott. Alapvetően ellenőrzik azt, hogy a tagállamoknak vannak-e ellenőrző terveik, amelyek megfelelnek az EU-s szabályokkal. Azt azonban ellenőrzik, hogy hány vizsgálatot végeznek, milyen büntetést szabtak irájuk, és milyen mértékben, de tudom, hogy ez a tagállami hatáskörbe tartozik, tehát nincsenek statisztikai adatok, amelyeket ebből a szempontból rendelkezésünkre tudna bocsátani. Tessék, Vász mondja az elnökasszony. Nekem is hasonló kérdésem lett volna, tessék, parancsoljon. Igen. A jelentésünk második mellékletében található egy csomó információ ezzel kapcsolatban, hogy a gazdaságokban hogyan ellenőrzünk. A negyedikben összegezzük a kölcsönös megfeltetési ellenőrzéseket az általunk meglátogatott tagállamokban. Ezt az információt természetesen rendelkezésre bocsátjuk. Két dolgot ellenőriztünk. Először is volt olyan program, amelynek értelmében előírják az ellenőrzéseket, és azt tapasztaltuk, hogy a szállítás ez ilyen gyenge láncszem, mert nagyon nehéz volt megállapítani, hogy az egész sokaságból választották ezt ki, illetve nehéz volt eldönteni, hogy melyik volt a legkockázatobb mozgás az állatok vonatkozásában. Tehát ez volt a gyenge láncem. Azonban minden tagállamban voltak eljárások, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ezeket az ellenőrzéseket elvégezni. Részletes instrukciókat is tartalmaztak ezek az ellenőrök számára, és összességében azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzésekre sor is került. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Egy másik kezet is láttam, anyja Hazekamp is szeretne hozzászólni, még részletesebben parancsoljon. Tessék, anyja. Uh, thank you, Chair. Uh, I, I'm just curious. I asked this before. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak kíváncsi vagyok. Már föltettem ezt a kérdést, de fölteszem még egyszer. A számvevőszék akar-e készíteni uh, valami follow-up uh, tanulmányt uh, az állatjóléttel kapcsolatban, illetve főleg a szállításkori állatjóléttel kapcsolatban, mert én ennek nagyon örülnék. Igen? Melchior, tessék. Jelen pillanatban most egy nem a legjobb pillanat, hogy auditot végezzünk, amikor a szabályok módosítására kerül sor. Az Európai Bizottság ezen a területen tett bizonyos lépéseket, most ráadásul az MFF sem zárult még le, úgyhogy az új szabályokat szeretném megvárni, mielőtt elkezdődik egy teljes audit ezen a területen. Mindazonáltal a 2018-as jelentés eredményeit után követjük 2021-ben, ez a normális három éves follow-up ciklus jövő héten, tehát follow, jövő, jövő évben tehát up lesz, és valószínűleg amikor világosan látjuk a jogi keretet, és elég idő volt arra, hogy az érdekelt vagy az érintettek kiigazítsák az, az folyamataikat, akkor lehet szó auditról. A jogszabályok életbelépése lépése utána, hogyha azonnal auditot készülünk, ez nem igaz, készítünk, ez nem igazán kielégítő, mert hát még nem, volt, nem nincs idejük alkalmazkodni az érintetteknek az új jogszabályokhoz. Úgyhogy meg kell várni, amíg az új jogszabályok teljesen átültetésre kerülnek. tehát egy negyedik új audit elkezdése előtt ezt meg kell várni, de jövő évben lesz egy follow-up. Köszönöm szépen! Jó, akkor tudjuk most már biztosan, e, és e, e, követjük ezt a munkát is, tehát a 2018-as jelentés follow-upja 2021-ben lesz, ezt már tudjuk. Nem látom, hogy bárki szeretne még hozzászólni, úgyhogy Abból indulok ki, hogy mindenkit kielégítettek a válaszok. Kérdezem, hogy Walter Asszövedel a Pentó úr vagy Kabinelli úr szeretnének-e valamit hozzáadni az Európai Bizottság részéről? Hogyha nem, akkor szeretnék mindenkinek köszönetet mondani Vejh úr a számbevőszéktől, illetve mindenki, aki csatlakozott hozzánk, mindenképpen köszönetet érdemel. Nyilván ebben a szakbizottságban és az Agriban és az Enviben is folytatjuk még az együttműködést, és valószínűleg találkozunk még az állatjóléti kérdések megtárgyalására. Ma nagyon sokat beszéltünk az állatszállításról, de A teljes élelmiszer lánc ugye összefügg, nagyon sok minden össze, összekapcsolódik ez, hogyan működik a társadalmunk, ez is leolvasható, kiolvasható belőle. Továbbra sem látom, hogy bárki jelentkezne, úgyhogy még egy kicsit előbb végezhetünk. Az előző két ülést egy kicsit túlhúztuk, úgyhogy most próbálunk egy kicsit előbb végezni, kicsit kompenzáljuk a munkatársakat. A következő ülésünk november 16-án lesz, és aztán úgy látjuk, várjuk, hogy Vojcsehovszki biztos el tud-e jönni hozzánk ez a kérdés. Az EFSA képviselőit is meghívjuk, illetve az Európai Bizottság audit osztályát. Természetesen mindenkit minél gyorsabban tájékoztatunk. A következő ülés mindenképpen november 16-án lesz. Időközben pedig az engedélyezési folyamaton dolgozunk, hogy a többi hearinget is megtarthassuk. Mindenkinek kellemes estét kívánok, köszönöm a tolmácsoknak a részvételt, köszönöm a technikusoknak, és mindenkinek a konstruktív eh, hozzájárulást, a kérdéseket, megjegyzéseket. Kellemes estét kívánok, mindenki vigyázzon magára. Viszontlátásra!